hogy ezeket a szempontokat is tükrözni kell a három jelentésben. Köszönöm, Scholz úr, és most az EFT frakció nevében, nevében Dartmouth. Delivers. Elnök